az a napirend elfogadása. Ha nincsen senkinek ellenvetése, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el a, így, be, így ö, megkapott napirendet. Nem látok ellenvetést, úgyhogy ezt elfogadottnak veszem. Kettes pont a 2017. január 23 és 24-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A mai szakbizottsági ülés végéig lehet megjegyzésekkel, ellenvetésekkel élni, amennyiben nincs ilyen, akkor elfogadottnak fogjuk tekinteni a jegyzőkönyvet. A harmadik pont az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. A koordinátorok január 23-án találkoztak, és a szakbizottsági ülés jegyzőkönyvének, jegyzőkönyvében benne van, a koordinátorok munkájáról a leírás, hogyha nincs ellenvetése senkinek a koordinátorok határozataival kapcsolatban, akkor ezt is elfogadottnak fogjuk venni. A négyes pont az elnök közleményei. Több közleményem is van a mai napon. Az első nap, az első szokás szerint a tolmácsolás, és az internetes közvetítés megerősítése a tolmácsok munkájának könnyítése érdekében, mint mindig azt kérem, hogy próbáljanak közepes sebességgel beszélni. Egy kollégánkkal kapcsolatban van még egy bejelenteni valom. Skoyeltis kolléga a titkárságot, az INTA titkárságot elhagyja 5 év munka után, a mobilitási követelményeket teljesíti ezzel, és szeretnék neki köszönetet mondani az INTA szakbizottság nevében, nagyon sok sikert kívánunk neki a külügyi bizottság titkárságán. És természetesen nagyon jó tudni, hogy egy volt kollégánk most már nem a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, hanem a Külügyi Bizottságban dolgozik, és ott a titkárságon tehát van valaki, aki a kereskedelmi ügyeket nagyon jól ismeri és érti. Aztán legfrissebb események, információk. A titkárság kollégái megosztották ezeket velem, továbbadhatom tehát önöknek. A több oldalú kereskedelem könnyítési megállapodás az első, amely végre életben fog lépni. A WTO-ban Csád, Jordánia, Omán és Ruanda ratifikálta ezt, tehát ez azt jelenti, hogy meghaladta a WTO tagok száma a 110-et, amelyek ratifikálták a megállapodást, tehát ez azt jelenti, hogy a szükséges küszöbb értéket teljesítettük, elértük, tehát a TFA három évvel az elfogadás után életbe tud lépni. 2013. decemberében Balin született ugye ez meg, és a folyamatokat egyszerűsíti, standardokat állapít meg, a, racionalizálja a vámeljárást és a díjakat csökkenti, különösképpen a fejlődő országok esetében. És ez becslések alapján a kereskedelem költségét kb. 15%-kal csökkenti. Ennek a megállapodásnak világos politikai jelentősége is van, azt mutatja, hogy a több oldalú kapcsolatok fejlődnek a VTO-n belül is, és hogy lehet olyan megoldást kötni, megállapodást kötni, amely mindenki számára előnyös. Az EU csatlakozását már 2015. szeptemberében rögzítették a VTO-ban, és a ratifikálást is. Aztán a ruha és cipőágazatra vonatkozóan az OECD ajánlásokat fogadott el a felelős ellátási láncokról. Ezt annak érdekében tette, hogy a megfelelő óvatosságot és körültekintést segítse a kormányoktól, az üzleti szférától, de a szakszervezetektől és a civil társadalomtól is fontos inputot kapott az OECD, és tulajdonképpen a 2011-es útmutatásokat egészítik ki a jelenlegiek. 2011-ben a multinacionális társaságok számára volt ilyen. Volt egyébként a napi rendünkön ezzel kapcsolatos napi rendi pont is. Aztán a TRIPS megállapodás a fejlődő országokban, illetve a nagyon elmaradott országokban a gyógyszerekhez való hozzájutást segítendő január 23-án lépett életbe. A Dohai nyilatkozat a TRIPS megállapodásról megfogalmazta, hogy a olyan WTO tagállamok, amelyek nem rendelkeznek gyógyszer gyártó kapacitással, nehézségekbe ütköznek a TRIPS megállapodás esetében a kötelező engedélyezési eljárással. Itt az idézetet bezárom. Nagyon sokszor csak a, abban az országban elérhetők a gyógyszerek a belső piacon, ahol gyártják őket, de most már a generikus ellátók csak és kizárólag a szükséges gyógyszerek gyártását támogatandó, a fejlő, olyan fejlődő országokat segíthetik, amelyek közegészségügyi problémákkal néznek szembe, és nincsen megfelelő kapacitásuk a ilyen gyógyszerek előállításához. 95 óta ez az első alkalom, hogy, a, hogy egy WTO megállapodást módosítottak, tehát így, ahogy elmondtam. És még egy az EU kereskedelmi tárgyalások két ázián országgal, a bizottság most már a második fordulót zárta le, tehát Indonéziával és a Fülöp-szigetekkel. A második fordulója az indonéziai tárgyalásoknak, amelyeket 2016 közepén indítottak be, január végén volt most. Indonézia a dél-kelet-ázsiai térség legnagyobb piaca, hiszen több mint 250, 215 millió lakosa van, és a az SPS-ről, a TBT-ről, a származási szabályokról, a vám és kereskedelmi könnyítésről, közbeszerzésről, fenntartható fejlődésről, kereskedelmi jogosvoslatról, vitarendezésről és gazdasági együttműködésről szóltak a tárgyalások. Az EU a kilenc eredeti javaslatát nyilvánosságra hozta, és ugyanezeket nyújtotta be a Fülöp-szigeteknek is a második fordulóban, amelyekre két héttel ezelőtt került sor. Az ASEAN második legnagyobb országa, a Fülöp-szigetek, több mint 100 millió lakosa van. A következő pontunk a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása. Ami a háromoldalú tárgyalásokat illeti, nagy örömmel jelentem be, hogy az intézmény közi meg tárgyalások a tanácsal és a bizottsággal meg fognak kezdődni a kereskedelmi védelmi eszközökről. Christopher Fjellner a téma előadója a parlamentben. Már nagyon is időszerű ez a munka, hiszen 2013 áprilisában készítette el a bizottság a javaslatát, és 2014. februárban a parlamentben már megszületett a parlament mandátumról kapcsolatos döntés, 2014 áprilisában, ugye az előző ciklus végén történt ez, az INTA szakbizottság meg is tartotta a szavazást, hogy a korai második olvasati megállapodás érdekében a tárgyalások induljanak be, és mielőbb kezdjék meg az első üléssel a háromoldalú tárgyalásokat. Az előadónk nincs itt, nem tudom, hogy van-e valakinek megjegyzése ezzel a témával kapcsolatban nem látok senkit, úgyhogy rögtön rátérek a következő napirendi pontunkra, ez a hatos, amely a vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése, a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként. Az előadónk eh, kollégánk Tiziana Begin, és tájékoztattak engem, arról, hogy Begin asszony jelentéséhez 126 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, annak érdekében, hogy javítsák a szöveget, de ne feledjük el, hogy az INTA szakbizottság csak a saját területével kapcsolatban, tehát a saját kompetenciájával kapcsolatban írhat, a módosító indítványokat a kolléganőnk megvizsgálta. Vannak olyan módosítók, amelyek nem befogadhatóak a titkárság véleménye alapján is. Az elnök megfontolja majd ezeket a módosítókat. Szeretném megadni az előadónak a szót, Tiziana parancsolj. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, kedves kollégák, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagy érdek, érdeklődésért, tehát ennyi rengeteg módosítót kapni, tényleg, ahogy Winkler úr is, elnök úr is mondta, annak a jele, hogy nagy az érdeklődés, és nagyon örülök neki, és megnézzük majd, hogy mit lehet a módosítók, hogyan lehet a módosítókat felhasználni. Nyilván a közös kereskedelmi politika egyik fő pillére a vám tevékenység, és tényleg meg kell vizsgálni, hogy ez valóban egységes legyen. Már beszéltünk az európai politikák töredezettségéről, és arról, hogy ez az állampolgároknak, illetve a vállalkozásoknak milyen nehézséget jelent. A kis- és középvállalkozásokat érinti ez leginkább, de az illegális kereskedelemről is beszélni kell, illetve a hamisításról. A módosítókkal kapcsolatban, ugye 126 módosítót nyújtottak be, elmondom, hogy többféle is találkoztam, annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetről tájékozódjam, tehát az érintetteket Olaszországban és máshol is meghallgattam, és ahogy a múltban is felhívtam erre a figyelmet, a harmadik országok termékeit próbálják vonzani a tagállamok, nem feltétlen a hatékony műveletek alkalmazásával, hanem kihasználják a kiskapukat is. Tehát két oldala van ennek a jelenségnek. Az importőrök igyekeznek a legjobb feltételeket biztosító helyen importálni az árukat, illetve maguk a befogadók is versenyeznek az importért. Nagyon örülök annak, hogy láttam ezt az aggályt az önök módosító indítványainban is, és azt is tapasztaltam, hogy mindenki igyekszik a bürokráciát egyszerűsíteni, és a kis és középvállalkozások helyzetét könnyíteni. A 126 módosítóból tényleg nagyon kevés van, amelyet nem tudnék elfogadni vagy támogatni, de meg fogjuk természetesen beszélni az árnyék előadókkal, és meg fogjuk beszélni azt is, hogy van-e olyan közülük, amelyik nem befogadható. Vannak olyan módosítók, azonban amelyeket teljes mértékben egyetértek. Például az, hogy konkrét információt kell nyújtani a vámhatósági ellenőrzés jellegéről, ez egy szociáldemokrata módosító volt, aztán a vámellenőrzések tipológiáját meg kell nevezni, harmonizálni, ez egy liberális módosító volt, és az ECR is beküldött hasznos módosító indítványokat, aztán pedig az ellenőrző rendszerek interoperabilitására is felhívták a kollégák a figyelmet, és arra, hogy ehhez a szükséges eszközök is kellenek, ugyanúgy ezt a szociáldemokraták és a néppárti kollégák fogalmazták meg és azt is többen megnevezték, hogy sokszor előfordul, hogy földrajzilag egy távolabbi, de jobb feltételeket biztosító ponton importálják az árukat az EU-ba. A zöld frakció módosítója volt ez. Tehát nagyon fontos, hogy a due diligence, tehát a kellő gondosság szabályait betartsák. Igyekszünk majd egy optimális szöveget találni, kompromisszumos szöveget, Eh, hogy ezzel a jelenséggel kezdjünk valamit, hiszen minden eh, állampolgárt érint ez a probléma, és kíváncsian várom a kollégák véleményét. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you, thank you, and uh, now it's uh, turn to uh, give the floor to... Köszönöm szépen, most az árnyék előadóknak adok szót, a néppárt részéről Berbrenten úrnak. Köszönöm, elnök úr. Nincs annyi tartalmi mondani valóm, az egyszerűsítés pártján vagyunk a adminisztratív terhek csökkentésén, de erről már volt bőven szó. Úgyhogy rövid leszek. Az első néhány előadó által javasolt kompromisszum módosítóval kapcsolatban. egyetértünk, de szeretném tudni az előadótól, hogy ö, mikor, válunk vála- mikor kapunk választ a kérdéseinkre egyes módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm. Az SZSD frakcióból Schuster kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Én az árnyék előadónkat, Rodriguez asszonyt helyettesítem, aki kérte, hogy mentsem ki. Felolvasom, amit írt. Frakcióm egyetért azzal, hogy a gyors végrehajtás a prioritás. Tovább kell javítani az együttműködést, a koordinációt a hatóságokkal. Újra leszeretnénk szögezni annak a fontosságát, hogy az ellenőrzött ellenőrzések harmonizációja szükséges lenne, és függően attól, hogy hol érkezik az áru Európába, kell kialakítani az ellenőrzések szigorúsági szintjét. A kereskedelmi szabályok a belső piac torzítása nélkül, sőt a jelenlegi torzítások megszüntetése mellett. A zöldek által javasolt környezetvédelmi hatástanulmányokat nem ellenezzük, de a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a vámeljárásokat harmonizáljuk, és garantálható legyen, hogy bárhol érkezik Európába egy áru, az ugyanolyan metódus alá esik. A frakcióm további indikátorok megfontolását, bevezetését javasolja a vám tevékenység értékelésére vonatkozóan. A vámuniót el kell mélyíteni, ennek része, hogy a szankciók is egységesek Európa szerte. Nem ö, tűrhetjük, hogy kereskedelmi torzulásokat okoz az, hogy óriási különbségek vannak a szigorúságban. Az illegális kereskedelem a csempészet elleni harcban, a hamisítás elleni harcban ez elengedhetetlen. Fontos továbbá, hogy az illegális kereskedelem különösképpen a pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, adócsalás, kábítószer csempészettel kapcsolatos vámügyi eljárásokat szigorítani kell, a vámügyi együttműködést el kell mélyíteni. Két szintjén képzeljük el a rendszernek az együttműködést, egy belső információ cserére is szükség van, nem csak a vámhatóságok, hanem egyéb hatóságok között is, akiknek kompetenciájuk lehet a témában. Ezért támogatjuk az együttműködés szorgalmazó módosítókat, a főigazgatóságok, a bizottsági főigazgatóságok részvételét ebben az együttműködésben. A vám és egyéb hatósági együttműködést, tehát mind a kettőt támogatjuk és szeretnénk növelni a szellemi tulajdonjogok védelmi szintjét a harmadik országokkal szemben. Olyan rendszert kell bevezetni, amely a földrajzi eredet megjelenéseknek eh, érvény szerez, különösképpen a mezőgazdasági termékek esetében. Frakcióm meggyőződése, hogy nem csak a jobb együttműködés szükséges, hanem az ellenőrzések rendszerének teljes körű harmonizációja és a vámeljárások ellenőrzésének harmonizációja is. Mondom, a, az EU piacra bekerülés helyétől, földrajzi helyétől függetlenül ezeket a célokat a frakciónk mindig támogatni fogja. Köszönjük szépen. Most a konzervatív frakcióból adom meg az árnyék előadónak a szót. A jelenlegi vámpolitika a tagállamokban ö, egységesítése adott esetben túlzott administratív terhekhez vezethet. Mi ilyen szemszögből nézzük ezt a jelentést, miközben mi is fontosnak tartjuk az illegális kereskedelem elleni fellépést. A szankciók kritériumai túl bonyolultak, adott esetben a KKV-knak különös terhet jelentenek, akár áthatolhatatlan akadályt támasztva. És ezzel korlátozzuk az ő kereskedelmi lehetőségeiket, tehát mi inkább a tagállamok és a megfelelő hatóságok közötti szabad együttműködés hívei vagyunk, nem ö, a vámrendszer, bonyolult vámrendszer egységesítésében vagyunk érdekeltek, hanem a vámrendszer egyszerűsítésében. És meg kell találni minden országban azokat a hatóságokat, de ezek nagyon különbözőek lehetnek, amelyeknek köze van az illegális kereskedelem visszaszorításához. A bizottság inkább azon legyen, hogy helyzetbe hozza az európai termelőket. Az ECR az európai kereskedelmi rendszert úgy képzeli el, hogy miközben a csalás ellen szigorú a fellépés, az egyéni szereplők szabadságát nem korlátozzuk. Nem látjuk tehát annak szükségességét, hogy egy egységes európai ellenőrző hatóság jöjjön létre, és meggyőződésünk az is, hogy a szankciókról szóló irányelvet is felül kellene vizsgálni, Elég az, hogyha egyenlő elbánásban részesülnek a szereplők, és egyenlő esélyekhez jutnak. Már így is túlzottan bonyolult a vámrendszer, az európai vámrendszer tagállami szinten és tagállami alkalmazásban. Az e-commerce, az elektronikus kereskedelem szerintünk egy olyan opció, amelyel jobban kellene élni, bár belátjuk, hogy itt is sok új típusú csalás ellen kell fölvenni a küzdelmet. Sok a hamisított termék, de úgy gondoljuk, hogy együttműködve a tagállami hatóságokkal ez visszaszorítható. Köszönöm szépen. Thank you very much, and uh, for ALDE, I don't see any speaker, so I turn to uh, GUE.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 Az elnöknek nincs. Buchner kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadónak. Úgy gondolom az együttműködés gyümölcsöző. A módosítónkat három felfogás mentén dolgoztunk ki. Úgy gondolom a vámhatóságok közötti együttműködést erősíteni kell a, az illegális pénzügyi áramokkal szemben. A második dolog azt már említette ön is, és eh, Schuster úr is. Szeretnénk felhívni a figyelmet a környezeti költségekre, amelyek eh, összefüggnek azzal, hogy az importőrök a legkönnyebb eh, belépési kapukat választják ki. Ez teljes mértékben szükségtelen további kábítószerkereskedelmet generál. E, e, felesleges kibocsátást, autópálya használatot, környezetileg nem megfelelő infrastruktúra kialakítását egyszerűen a belépési pontok elkerülése miatt. Úgy gondoljuk, hogy a vámtisztviselők képzésével garantálható a különböző EU szakpolitikák betartása, a kellő gondosság, mint a munkakörnyezet feltételek tiszteletben tartása a textil és a ruhaiparban is. Reméljük azt, hogy az előadó és a többi csoport is osztják fenntartásainkat, észrevételeinket, és várjuk a konstruktív kompromisszumos tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Az INF-hez fordulok. Köszönöm szépen, elnök úr. Az államok szuverenitását látva mi az együttműködést tartjuk jónak, mint sem a, a fiskális és vámügyi harmonizációt. Az a véleményünk, hogy most nincs itt semmi az ideje, sem a helye a harmonizációnak, sem a központosításának. Mi azt szeretnénk, hogy tiszteletben tartsák a szubszidiaritás elvét. Nálunk például a gazdaság és pénzügyminisztériumtól függenek a vámügyek. Franciaországban ezt konstatáltuk, hogy az elmúlt években a francia vámhatóságok sosem voltak ennyire hatékonyak, mint most, és az állami szervek nagyon jól működtek. Tehát amíg nincs fiskális Európa, addig nem támogatjuk a vámharmonizációt. Most tulajdonképpen inkább az együttműködést kellene erősíteni, nem pedig harmonizálni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most a tagokhoz kell, hogy forduljak. Van-e valaki, igen, köszönöm szépen. Elnök úr, csak azt kiegészítve, amit Buchner úr mondott, rámutatnék arra, és az előadóhoz fordulok talán a bizottsághoz is, azzal a megjegyzéssel, hogy a vám nem pusztán a fizikai kereskedelmi áramoknak a fókuszpontja, hanem az információ áramok számára és a beszállítói láncokban felmerült az a, a, az igény, hogy az Egyesült Államok vám információja sokkal jobban rendelkezésre áll, mint az Európai Unión belül. Nem tudom, hogy ez releváns-e abból a szempontból, hogy egyre nagyobb szükség van az átlátható beszállítói láncokra. Valóban úgy gondolom én is, hogy meg kellene nézni, hogy az információhoz való nyilvános hozzáférés, a váminformációhoz való nyilvános hozzáférés nem lehetne erősíthető, nyilván korlátokkal, de alapvetően úgy gondolom, hogy ez kiváló lenne arra, hogy az átlátható beszállító lánc kérdéseit mm, e, megoldjuk, különösen az olyan e, forrásoknál, olyan országoknál, ahol nem tartják be az alapvető e, munkaügyi forrásokat. Ez az előadóhoz való kérdésem is, hogy például nem lehetne ezt is figyelembe venni? Vagy része lehet-e ez a, a javaslatnak? Köszönöm én is a megjegyzéseket, és most a kollégákhoz fordulok. Nem tudom, hogy van-e további kérdés a képviselőktől, ha nem, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a bizottság nevében. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak ezért a nagyon fontos kezdeményezésért, hogy a, a vám irányítás és teljesítmény külső szempontjait is értékelik. A megjegyzéseket a bizottság megfelelő módon figyelembe vette, azokat is, amiket ma mondtak el. Készen vagyunk arra, hogy állást foglaljunk azonnal, amint a jelentéstervezet végleges verziója elkészül, és várom már az akkori megbeszélést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban meg a Hautalának hívnak, ha nem találkozott volna velem még elnök úr. Teljesen egyértelmű és világos kérdést tettem fel, azt hiszem, úgyhogy legalább némi információt szeretnék kapni az Európai Bizottság írásos nyilatkozatából, amely rendkívül rövid volt, és természetesen a parlament ezt fogadta is, de azt hiszem, hogy ez egy lehetőség arra, hogy most kérdezhessünk és választ is kapjunk. Úgy gondolom, hogy ez egy remek szempont, és én magam is próbálom megemészteni ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy van-e valami lényegi információ a bizottság részéről, hogy ezeket a, azokat a kérdéseket, amelyeket a szakbizottság feltett, megválaszolja. Ha igen, akkor jó lenne, ha megosztaná velünk a válaszokat, meg az információt. Nos, amennyire mi tudjuk, nincs semmiféle javaslat jelenleg előttünk arra vonatkozóan, hogy ezt az információt megtárgyaljuk ez nem jelenti persze azt, hogy a parlament, amit javasol, nem vizsgálhatná meg. De a jelenlegi helyzetben ugye nem oszthatom ezt meg, és nem is tudok semmit mondani. Nem jelenti azt, hogy a bizottság persze elzárkózna attól, hogy elemezni ezeket a javaslatokat, de nem opció egyelőre. Remélem, hogy sikerült ezzel megválaszolnom a, kérdését, bár nem határozott a válasz, de talán mégis elfogadható. Jó, Köszönöm szépen, akkor köszönöm én is ezt. Ezzel pedig visszaadom a szót az előadónknak, hogy összefoglalja a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek most is. Ebből a körből is lehet hallani, hogy mindannyian nagyon közel állunk egymáshoz, a véleményünk legalábbis, tehát osztjuk a, az álláspontokat. Nem hiszem, hogy nagyon sok időbe fog telni um, az egyeztetés. Ami a tájékoztatással kapcsolatos pontot illeti, én is egyetértek azzal kapcsolatban, amit Hautala asszony mondott, és biztos vagyok benne, hogy hát van, lesznek olyan módosítók, amelyek ebben az irányban mennek. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlamenti Javaslatban majd lesz egy ilyen konkrét kérés, és a, remélem, hogy az Európai Bizottság ezt majd követni fogja. Úgyhogy a kollégákkal találkozunk, remélem a jövő héten már, mielőbb igyekszem a pontos dátumot kommunikálni, és megköszönöm a hozzászólásokat. So, uh, thank you. Köszönöm szépen. a kompromisszumos módosítók megtárgyalása következik majd. A következő szakbizottsági ülésünkön szavazunk erről a jelentésről, és megvizsgálom majd, hogy az INTA bizottság milyen reakciót adjon arra, hogy az Európai Bizottság enyhén szólva nem nem mondott ma semmit, ez meglepett minket, pedig ugye párbeszédet képzeltünk el, úgy gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, hogy válaszokat kapjunk az Európai Bizottságtól. Következő napirendi pontunk a hetes. A különböző célja megjelenéssel a termés növelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása témában. Parlamentünkben és az állandó bizottságok némelyikében is most élénk vita zajlik a műtrágyák kérdésköréről. Ebben a dokumentumban, mint ahogy az előzőben is, leszögezhető volt, és most is leszögezhető az interbizottság kompetenciája. Válesza úr a néppárt előadója ebben a témában. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon bonyolult szakmai dosszié, és elnézést, egy kis időre lesz szükségem, hogy kifejtsem itt a lényegi problémákat. Ugye először beszélünk erről, és kezdettől fogva fenntartásaim voltak bizonyos alapkérdésekkel kapcsolatban, és nem nyugodtam meg azóta sem, sőt, sőt. Az Intának valóban van kompetenciája az ügyben, ugyanakkor számomra elképzelhetetlen, hogy ö, egyes más szakbizottságok szívesen kizárnának minket ebből a vitából, pedig ez egyértelműen kereskedelmi kérdés hiszen az EU importjainak korlátozása az egyik sarkalatos kérdés, illetve exportpiacunk, főleg észak-afrikai országokkal való problémák megoldása, WTO-s kérdések megoldása és az importfüggőség megoldása. Azt hiszem ezekben a kérdésekben nem lehet hallgatnunk, és gondolom a kollégák egyetértenek legalább ebben velem, ha nem is minden részletkérdésben értünk egyet. Az új rendelettel, rendelet tervezettel kapcsolatban komoly felelősségünk van, ezért vagyunk itt. Én biztos, hogy hallatni fogom a hangomat, és remélem, hogy ehhez támogatást kapok majd önöktől is. Mi is a dolog lényege? Korábbi üléseink során már elmondtam önöknek néhány alapproblémát. A bizottság azt javasolja például, hogy a kadmium tartalmát a műtrágyáknak olyan mértékben csökkentsük, amit az ipar lehetetlennek tart. Ennek kapcsán négy alkérdés merül föl. Importfüggőség. Az EU 90%-ban függ a foszfát exportőröktől, ez egy kritikus nyersanyag, és ennek ellenére a bizottság nem sokat tesz annak érdekében, hogy új beszerzési forrásokat tárjon föl a világban. Globálisan ö, csökken a foszfát mennyisége, nő az ára. Mi szeretnénk egy tiszta, megbízható foszfát beszerzési ö, utat több helyről a világban. Ami a tudományos elemzéseket illeti, csak egy olyan tanulmányról tudok, amely támogatja a bizottság kadmium csökkentési elképzeléseit, ezt a 80 mg-os határt. A kadmium kevésbé halmazódik föl a talajban, mint más nehézfémek. A 80 mg-os határnál nem mutatható ki akkumuláció, ezért nem értjük, hogy miért akar a bizottság 60-40-30 mg-ra lemenni. Tehát az egész javaslatot nem értjük. Ezen nően, ráadásul a számítási módszer is más lenne. Eddig az átlagos kadmium tartalomból indultunk ki, a bizottság meg a maximális kadmium tartalomról beszél. És akkor még nem beszéltünk azokról a kereskedelmi vitákról, amelyeket a WTO-ban váltunk ki majd ezzel. Nagyon is elképzelhető, hogy a WTO azt mondja, hogy ez nem felel meg a WTO szabályoknak, nincs elég tudományos bizonyítottsága, és simán elveszthetjük ezt a vitát a WTO-val szemben. Továbbá, ez egyfajta zsarolás is, hiszen mivel a foszfátot olyan országokból szerezzük be, amelyek egyébként más iparágokban versengenek az EU-val, a kész műtrágya termékek területén, ezek az országok kiemelt helyzetükkel visszaélnek az EU felé, és drágán adják nekünk direkt a foszfátot, hogy ne legyünk versenyképesek velük szemben a kész műtrágya területén, főleg Oroszországról beszélek itt. Oroszország ezen a területen is zsarolja az EU-t. Akarjuk, hogy még jobban függővé váljunk a foszfát importjainktól? És Oroszországtól? Egyetértek azzal, hogy a kadmiumot csökkenteni kell, vagy szabályozni kell, vagy és jó, hogyha kevesebb a kadmium és a foszfát a műtrágyákban, de közben azért azt is meg kell fontolnunk, hogy itt egy körforgásos gazdaság kérdés merül föl, nem mindegy, hogy honnan szerezzük be ezeket az anyagokat, hogyan recikláljuk őket, recikláljuk -e őket egyáltalán és mennyire vagyunk függőek. Ha még függőbbé válunk, akkor gyakorlatilag az európai termelőket gyilkoljuk le. Az egyes függelékben nem is mentem bele a részletekbe, mert ez inkább az Envi Bizottság kompetenciája, de egyértelműen három delegációra ö, igényt tartok, először is. Az egyes függeléke az rendeletnek maximális értékeket fogalmaz meg, összhangban a többségi ö, véleménnyel a tanulmányokban, ö, ezt az átlag, ezt vissza kell fogalmazni az átlagos kadmium tartalomra, tehát nem a maximális kadmium tartalomról kell beszélni, hanem az átlagos tartalomról. Másodszorban, mivel az EU amúgy is import függő, szigorú kritériumokat kéne bevezetni arra vonatkozóan, hogy milyen ideiglenes derogációkat szabad megengedni. Ezt ha, ö, na, évente kell újraértékelni minden egyes exportőrrel folytatandó tárgyalásainkban, és arra kell törekedni, hogy diversifikáljuk a beszerzési forrásokat, javítsuk a foszfát és kadmium recyclinget, és a, tényleg csak Hát nagyon szükséges, nyúljunk a delegációkhoz. Harmadsorban, mivel valószínűleg a VTO szabályokkal szembe megy ez a javaslat, én minimum a vto val folytatandó vitánk lezárásáig kitolnám ennek az új szabálynak a bevezetési határidejét, és szembe mennék azzal a zsarolással, amit egyes exportőr országok az EU-val szemben alkalmaznak. Kérem az Európai Bizottságot, hogy a nyersanyagok beszerzését jobban monitorozza, és avatkozzon be, amennyiben az látható, hogy egyes termelő országok visszaélnek privilegizált helyzetükkel. Végül pedig, mivel a foszfátok egyre nehezebben beszerezhetők világszerte, azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg, hogy nincs-e szükség adott esetben ellenlépésekre, ha egy ország kereskedelmi korlátozásokat vezet be az EU-val szemben ezen a területen. Thank you very much for all this uh, information and Köszönöm szépen az információt és a javaslatot, és most ezzel át uh, Adom a szót az árnyék előadóknak, a szocialisták nevében Angin úr. Euh, Igen, köszönöm szépen. Ennek úr, kedves kollégák, Valesza úr, én először emlékeztetnék uh, a támogatásra, a frakcióm is támogatja ezt. A rendeletet nagyon várja az ágazat ugyanis ezt, és a felhasználók is nagyon várják mert a függőségünket sikerülne csökkenteni, így a körkörös gazdaság erősítével, erősítésével. Tudjuk mindannyian, hogy a fenntartható mezőgazdasághoz, amelyet remélünk megteremteni, ezek az anyagok elengedhetetlenek. A közegészség, ugye az egészség, a környezetvédelem is nagyon fontos szempont, és fontos, hogy a szennyező anyagok jelenlétét a trágyákban csökkentsük. És fontos tehát ez a javaslat. A véleménytervezet ezt foglalja össze, és a monitoring, illetve a jelentéstétel gondolatát nagyon érdekesnek tartom. Például azt, hogy mérjük a, a foszfát mennyiséget, és az egyszerűsítés után, illetve hogyha felmérjük, hogy milyen hatály hatása van ennek a fejlődő országoknak, akkor ez a gondolat nagyon pozitív lehet, és érdemes, hogy a, érdemes az is, hogy a többi parlamenti szakbizottság foglalkozom vele és átgondolja. Az ilyen típusú rendelet helyett vannak ugye még javaslatok, érdemes arra is emlékeztetni, hogy például szankciók vagy egyéb intézkedések, a 8-as, 9-es módosítóban szereplő szankciók, és itt is érdemes lenne a bizottság véleményét meghallgatni. Nem rejtem el azt, hogy azért szkeptikus is vagyok más javaslatokkal kapcsolatban, például a hetes módosító, amely fel akarja függeszteni még hozzá automatikusan az európai rendelet egy részét, akkor, hogyha a WTO elé viszi az ügyet egy állam. Tehát az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag a harmadik országok kezében lenne de facto egy ilyen hatalom, hogyha én jól értem, tehát hogy ők fel tudnak függeszteni egy komplet rendelet alkalmazást. Tehát mondjuk azért ez nem biztos, hogy, tehát én ezt nem tudom támogatni, mindegy, hogy milyen témában történne ez. Sőt, hát a, a saját jogszabályainkkal kapcsolatban ilyen lehetőséget biztosítunk hogyha jól olvasom, jól értelmezem a javaslatot. Nagyon fontos ez a téma. Tehát, és amikor még beszélünk ugye róla, ugye nem tudjuk pontosan, hogy a jövőben mi lesz, hiszen a Környezetvédelmi Bizottságban dolgozó kollégák fognak dönteni, illetve majd a parlamenti képviselők együtt, akik a végső döntéseket meghozzák. Tehát csak arról tudunk beszélni, ami a saját kompetenciánkba tartozik, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság hatáskörébe. Zárásként azt mondom, hogy a felelős bizottságot tájékoztatni kell az agályainkról, tehát ebben a titkárságunk kellene, hogy pontosítsa, hogy milyen keretek között dolgozhatunk. Köszönöm szépen, a konzervatívoknak adom meg a szót, McLarkin Aszkanak. Igen, valóban eh, Pieke kollega nevében beszélnek. Az egyszer teljes mértékben támogatja az új jogszabályt. Az EU-nak nincsen eh, belföldi szállítója, úgyhogy először is importálni kell ezeket. Eh, oly mértékben függünk a szilárd tüzelőanyagoktól, hogy ez életbe vágóan fontos. mert 90%-at importáljuk ezeket az anyagokat. A jogszabály korlátozná az EU gyártók által felhasznált forrásokat az engedélyezett termékek gyártásához. Csak néhány ország biztosíthatna a forrásokat, és egyik sem mondjuk így baráti ország, Oroszország, Tunézia, Marokkó, Szíria, hogy csak néhányat nem csak ez azt jelenti, hogy az Egyesült az Európai Unió teljes mértékben ezen országokból való importtól fog függeni. A nemzeti engedélyezések növekedésével és a, a harmonizá- elveszíthetjük a harmonizációs előnyöket, és természetesen bizonyos vállalatok előnye növekedve, hiszen az alacsony szénkibocsátású forrásokhoz járna, férhetne hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm. A, de úgy látom nem kér senki, úgyhogy a Gújénak adom meg a szót Helmut Scholz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Megint nagyon röviden, mert az árnyék előadónk nincs itt. Mégis hangsúlyozni szeretnénk, hogy figyelembe vettük a bizottság szövegét, és úgy gondolom egyetértünk abban, hogy nagyon érzékeny területről beszélünk. Egészségügy, mezőgazdaság, környezeti szempontok, egy egész kérdés sor. És ennek a szempontjába, ezeknek a fenntartható cél, az Európai Uniós célok e területre vonatkozó részét hogyan tudjuk az ENSZ rendszerében az STG-t elérni az alatt az idő alatt, amit rendelkezésünkre áll. Éppen ezért üdvözöljük a, a föld és víz szennyeződést okozó műtrágyák csökkentését. Úgy gondolom, hogy részletesen beszéltünk már erről a bizottsággal is. A kérdés az az, hogy hajlandók-e elfogadni, hogy a kadmium arányát tovább csökkentsük bizonyos műtrágyákban, azért mert ez jelentős mértékben terheli a, a földet és a környezetet. Javasoljuk azt is, hogy gondolják meg a kötelező eszközök bevezetését. Annak érdekében, hogy ezeket az értékeket, ezeket a határértékeket az egész rendszerben érvényesíteni lehessen. Szeretném, hogyha reflektálna erre. Tudom természetesen, hogy bizonyos kérdések már voltak erre vonatkozóan. Kérem, válaszoljon erre is, ha meg. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében Heidi Hautelasszony. Köszönöm szépen. Egyfajta deja vu érzésem van ennél a vitánál, hiszen 21 eh, évvel ezelőtt ez a kérdés a kadmium határérték eh, a foszfortalma eh, műtrágyákban finn és svéd tárgyalások, EU-s tárgyalások témája is volt. Ahogy az EKR előadója mondta, vannak olyan országok északon, ahol nagyon alacsony eh, kadmion tartalmú eh, között van. Például a finn paszta szerintem ezért eh, olyan jó szemben a csodálatos olasz pasztával, és ami szintén kiváló, de mégis a gabona sokkal kevésbé szennyezett a kadmium szennyező anyagától. Húsz év sem volt elegendő arra, hogy ezt a kérdést rendezők A csatlakozási szerződésben úgy ígérte a bizottság, hogy meg fogja tenni, de nem tette. Úgyhogy szeretnék a tanulmányról egy kicsit többet tudni, amit Valensza úr is említett, a Lesza úr is említett, ha jól értem, akkor a 80 mg-os határérték 6 talán kilogrammonként van, nem halmozódna fel, nem halmozódna fel az élő organizmusokban, mint az emberi szervezetben. Kicsit szkeptikus vagyok, és szeretnék egy kicsit többet tudni ennek a tudományos oldaláról. Természetesen az átmeneti határértékek amelyek jellegüknél fogva átmenetiek, és a kormány irányítja meg a bizottság, talán lehet, hogy jó ötletek tűnnének, de úgy gondolom, hogy komoly és hosszú távú közegészségügyi kérdést vetnének fel. Éppen ezért nem csak versenyoldalról kell ezt a kérdést megvizsgálni. Szeretném azt is elmondani, hogy miért gondolom azt, hogy épp a bizottság javaslata. Amennyiben a másik fél a körforgásos gazdaságot a, a, a javasolja a foszfortartalmú műtrágyákkal kapcsolatban, akkor hadd mondjam el, hogy ennek óriási története van. A hazámban például túl trágyázták a, a földet, aminek az egyik következménye a vízbázisnak a, a szennyeződése volt, ahol Solc úr is mondta. Nagyon sok lehetőség van tehát arra, hogy újra használjuk és újra hasznosítsuk a korlátozott mértékben rendelkezésre álló nyersanyagot, ami az egész rendszer alapja lehet. A foszfor nem korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag. Úgy gondolom ezért a bizottság javaslatát figyelembe kéne vennünk. Ugye azt mondják, hogy nagyon érzékenyen járjunk el ebből a szempontból a körforgásos gazdaságban. Én a bizottsági javaslatot támogatnám alapvetően. Jó, köszönöm szépen. Most az INF-hez e fordulok. Köszönöm szépen. Hát a foszfátok, ásványanyagok tartalma nagyon sokat csökkent. Franciaországban 50 ez körülbelül. A mintavételek miatt is, illetve amiatt is, hogy egyre több természetes opció létezik vannak tehát ilyen bio minősítések. Mi azt támogatjuk, hogy minden egyes tagállamra hagyjuk a, ezeknek a trágyáknak, műtrágyáknak a szabályozását. Köszönöm szépen. Most akkor az előadók után a kollégákhoz fordulok, és Maria Renátának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem két kérdésem lenne. Az első csatlakozó Erika Győ kollégámhoz. Tehát, hogy a fejlődő országok, amelyek a foszfát exportőrei, Szenegál, Marokkó, Tunézia, hogyan kapnak segítséget a bizottság, tervezze támogató intézkedéseket, nem szeretnénk monopóliumokat látni, tehát segíteni kell ezeket az országokat abban, hogy a foszfátot tisztává tegyék, tehát a kadmium tartalmat csökkentsék, és tudják folytatni az exportot. Tehát európai szinten van-e valami fajta lépés, amelyet tervez a bizottság, hogy támogatja ezeket az országokat a második dolog? Vannak megállapodások, amelyek ezen termékeknek az exportjára vonatkoznak, például Afrikából, konkrét a mezőgazdasági termékekről, ők olyan foszfátot használnak, amelynek magas a kadmium tartalma, tehát az ellenőrzéseket hogyan lehetne megoldani? ez a kérdés. Erről a kereskedelmi bizottságban lehetne, nemzetközi kereskedelmi bizottságban lehetne vitát nyitni például eh, Afrika témájában, mert ugye ez a mezőgazdaságban nagyon fontos. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem látok másokat, akik kommentálni kívánják a kérdést, úgyhogy akkor a bizottságnak adom vissza a szót. Thank you very much. Köszönöm. A szót és a tervezetet. Elnézést, nem hallottuk az egész vitát, mert az MV bizottságban is érintettek voltunk, ugyanebben a témában át kellett mennünk. De röviden magáról a jelentés tervezetről beszélnék. Egyelőre csak előzetes elemzést végeztünk. A bizottság hivatalos végleges véleménye majd az Európai Parlament és a tanács hivatalos vélemények megismerése után alakítható lesz, lesz alakítható ki. A 80 mg-os kilónkénti határ kapcsán egy, egyesek azt mondják, hogy nincs erre vonatkozóan tudományos bizonyíték. A jelenlegi kadmium kitettségünk a, a gabona, gabonatermékek fogyasztása miatt nagyon magas, ez nem egészséges. Bőven van rá tudományos bizonyíték, hogy ar, arra, amit mi javaslunk. Belső vizsgálataink is azt mutatták, hogy javaslatunk kompatibilisek lesznek a WTO szabályokkal. Ami a konkrét jelentéssel kapcsolatos javaslatainkat illeti, illetve az önök javaslatait. Ugye derogációkról beszélünk, a határérték nem teljesítése esetén ezek unilaterálisak, ideiglenesek lennének, és valamennyi EU-s tagállam hozzájárulását igénylik. Ez egy nagyon furcsa jogalkotási kezdeményezés, az ugyanis, hogy egy tagállam más tagállamok nevében tárgyaljon, és közben az EU intézményeket ne vegye igénybe. Jelenleg is van valamennyi derogációra lehetősége a tagállamoknak, amennyiben a nemzeti piacra nem akarnak beengedni magas foszfát tartalmú anyagokat, de ezt a konstrukciót nem tudjuk elfogadni, többszörösen sérteni a belső piaci szabályokat. Amit leírtunk, azt képviseljük is, valamennyi tagállam számára akarunk javaslatokat kidolgozni, és azok a tagállamok, amelyek a mezőgazdasági termelők számára aggódnak, hogy nem tudják beszerezni kellő mennyiségű foszfátot, megadja ez a javaslat is azt a lehetőséget, hogy ők magasabb határértékeket engedjenek meg. Mondom, ez egy előzetes állásfoglalás a részemről, nem hivatalos. Az a nem fair kereskedelmi gyakorlattal szembeni fellépés nem tartozik eh, a jogharmonizáció vita körébe. Ne felejtsük el, hogy már 2014-ben is vitatkoztunk erről az új szerződés kapcsán, hogy a belső egység és belső piacon mely termékeket lehet szabadon, és melyeket nem teljesen szabadon mozgatni. Biztos, hogy ez ide vonatkozó, nem fair kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok mozgatnak minket, ezeket fogjuk szem előtt tartani. Köszönjük, tartani. Most akkor újra az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A Eric Molders 2013-as tanulmányát használta fel a bizottság a hatástanulmány során, ezt az egyet. Ez enyhén szólva nem túl tág kitekintés, tehát választottak egy olyan tanulmányt, amely megfelelt a céljaiknak. Mellesleg én Smulders professzort ismerem, és ő azt hangsúlyozza, hogy ő is átlagértékekkel számol, a kadmium talajbeli kadmium átlag előfordulásával, és nem is vizsgálta a maximál értékeket, amiket a bizottság javasol. És nem vizsgálta a talajból az élelmiszerbe bekerülő, bekerülhető kadmium pályákat. Úgyhogy én továbbra is azt javaslom, amit eddig, és remélem ez mindenki számára elfogadható lesz. Vitában vagyunk az Európai Bizottsággal arról, hogy ez mennyire megalapozott javaslat. Többször kérdeztem már a bizottságot, hogy milyen termelési volumeneket tud így elképzelni. 20-40-60 százalékos csökkenéssel számolnak? Erre azt mondták nekem, hogy nem tudják. Továbbá a 20%-os értéket azzal magyarázzák, hogy 100 év alatt 20%-kal csökkenjen a talaj kadmium tartalma. De Smolders professzor tanulmánya, ami egyébként itt van a kezemben, tanulmányt, ha elolvassuk továbbá egy 2015-ös tanulmányt is, akkor abból az derül ki, hogy a talaj kadmium tartalma eleve 18%-kal csökken 100 év alatt, ha nem teszünk semmit. Tehát ezek a javaslatok, amelyek a 18-ról 20%-ra növelnék a kadmium csökkentési arányát, tulajdonképpen csak 2%-ért vonulnak csatába, és közben tönkretennék az egész európai ipart. Tehát én nem azt támadom, hogy a kadmiumot csökkenteni kell, hanem azt, hogy így. És ez számunkra elfogadhatatlan, nem racionális, nem megalapozott, és veszélyes. Az iparunk számára. Ráadásul lehetetlen végrehajtani, ezt sok helyről tudom. Jó lenne, hogyha itt legalább kicsit közelítenénk a véleményeinket. Jelenleg szöges ellentétben áll az, amit a bizottság mond és amit én gondolok. Most itt van az alkalom az eszmecserére, de gyakorlatilag csak nyilatkozatok hangzanak el, tehát a bizottság továbbra is veri a dobot, szerintünk nem is igazat mond. Összességében Ugye nyilván az a célom előadóként, hogy mindenki támogatni tudja ezt a közös javaslatot. De feladatomnak tekintem, hogy az alapjavaslat fő problémáit kivegyük a szövegből. Vannak itt egyéb témák is, egyéb módosítók is, de ezeket a sarkalatos kérdéseket szeretném okos módon valahogy feloldani, és iparunkat megvédeni. Holnap lesz egy munkaebédem. Ha bárkit érdekel, ez a téma, ott olyan emberekkel találkozhat, akik ebben érdemi dolgokat tudnak mondani. Szívesen várom a kollégákat erre. Köszönöm szépen. Oh, uh, köszönöm szépen a vitát, és köszönöm az ebédre szóló meghívást is, Tisirjávek. Ezzel pedig a téma mai megbeszélését befejeztük. Március 6-a délben a módosítók benyújtásának határideje. Bocsánat, elnök úr, én is azt gondoltam amit ha utal a kollégám, tehát a bizottságnak pontos kérdéseket tettünk fel, de nem kaptunk pontos válaszokat. válaszokat. Talán a pontos kérdéseinkre kaphatnánk írásos válaszokat, tehát ez nagyon jó lenne. Nem értem, hogy a tehát azt értem, hogy a bizottság nem mindig tud azonnal választ adni, de nagyon fontos lenne, hogy ezekre a kérdésekre írásos választ kapjunk. Köszönöm szépen. Egyéb a bizottság részéről ezzel kapcsolatban? Mindig örül az EP, kérdéseitől, az EP kérdéseinek a bizottság, és folytatjuk a vitát. Ezzel tehát a terméknövelő, termelésnövelő termékek forgalmazásáról szóló vitát befejeztük. A nyolcas pontot jelentem be, ez eh, INI jelentés, az EU és Törökország közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését és a Vámunió modernizálását célzó eh, kereskedelmi keret, Borelli úr az előadó. Talán emlékeznek arra, kedves kollégák, hogy december 21-én tavaly eh, a bizottság elfogadta a, a tárgyalási mandátum tervezetet a kétoldalú preferenciális eh, eh, kapcsolatok megkezdéséről és a Vámunió modernizálására cél, célzó új kereskedelmi keretről szóló tárgyalásokról. Ma pedig az ajánlásokat hallgatjuk meg, amelyeket az Európai Parlament fogalmazott meg ezekről a nagyon fontos tárgyalásokról. E bevezetőt követően Borelli úrnak, az előadónak át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt be, rátérnék a, a dokumentum részleteire, szeretnék emlékeztetni ö, valamire készült ugye egy munkadokumentum, és ezt a munkadokumentumot a novemberi ülésünkön meg is vitattuk. Ezek a összefoglalja a legfontosabb pontokat, tehát hogy miből indul a kereskedelempolitika, az EU értékeit és alapelveit kell, hogy megvédjük és megerősítsük, és akkor utána ugye a konkrét eszközökről beszéltünk, illetve a szakbizottság fellépéséről, amely nyilván az Európai Parlament fellépésének a része, és aztán konkrét aspektusok meghatározására tértünk rá. Elmondtuk, hogy azt nem lehet úgy megtenni, hogy Törökország a mai helyzetét ne elemeznénk és tulajdonképpen ezeket az általános útmutatásokat, amelyeket a munkadokumentumban fogalmaztunk meg, alkalmazzuk gyakorlatban a jelentéstervezetben, és ennek három része van. Az első az általános háttérrel és a hatája, hát, hatája foglalkozik, a második része a vámonió korszerűsítésével, a harmadik pedig a kereskedelem új keretével, és aztán pedig van egy indokolás a végén. Ami az általános hátteret illeti, ezzel kapcsolatban azt szerettem volna kiemelni, hogy Törökország stratégiai szerepet játszik az Európai Unió szempontjából, de a kereskedelmi kapcsolatokat a közös akaratra kell helyezni, és az Európai Uniós szerződésekre kell alapozni. Nagyon hosszas időt vettek igénybe a tárgyalások, nagyon sok minden változott, mindig figyelembe kell venni a gazdasági, szociális, politikai és jogi feltételeket, és a, az egyoldalú, bármifajta egyoldalú fellépést el kell kerülni, tehát gondolok itt Ciprusra, és figyelembe kell venni a kereskedelem politika fejlődését. Az Európai Parlamentet aktívan kell bevonni ebben az egészben, tehát a tárgyalások hatásának az értékelésébe be kell vonni. A tárgyalásoknak a legitimitását erősíteni kellene, és párbeszédet kell megteremteni a török kormány és a mi intézményünk között, amely hiányzott egyébként a múltban. A vámunió korszerűsítése esetében ugye fontos az, hogy Törökország tartózkodjon a protekcionista és korlátozó intézkedésektől, mert ugye az elmúlt időszakban ezeket bevezette. A együttműködés nagyon fontos szempontja az, hogy az illegális kereskedelemmel szemben fellépjünk, és a közös érdekeket jelentő területeken, területeken az együttműködést erősítsük. A kereskedelem új kerete esetében fontosnak tartottuk megemlíteni, hogy például a közbeszerzések esetében progresszívan és kötelezően kell a lépéseket megtenni úgy, hogy mindig figyelembe vesszük a dolgozók, a fogyasztók, a környezet szempontjait, illetve a kis és középvállalkozások szempontját. A növényi egészségügyi követelmények terén nincsen harmonizáció, és ezzel is oda kell figyelni, az átláthatóság, a kölcsönösség és a biztos kritériumok megteremtése, egy pozitív list, lista, megteremtése, az általános gazdasági érdekeket érintő, illetve audiovizuális szolgáltatások ki vannak zárva. Garantáljuk a szakemberek belépését és tartóz, tartózkodási jogát. Az energia ágazat tárgyalása is átláthatóan történjen. És a technikai, illetve ilyen szakmai aspektusokon kívül szerettük volna a tanácssal azt is közölni, hogy a parlament ugye attól függetlenül, hogy a csatlakozási tárgyalásokat felfüggesztették, fontosnak tartja, hogy a kommunikációs és együttműködési csatornákat nyitva tartsák Törökországgal, és hogy figyelembe vegyük a globális helyzetet. Tehát mindig a jelen helyzettel való tudatossággal kell előre tekinteni és folytatni a tárgyalásokat harmonizáltabb, átláthatóbb, több garanciát biztosító kereteket kell megteremteni, amelyeknek aztán mérhető lesz az eredménye az állampolgárok, a dolgozók, illetve a környezetvédelem tekintetében. Pozitív keretekre van szükség, és persze nincs kizárva, hogy más, keres, más együttműködési formákat is elfogadhat a két fél egymás között. Érdemes a dosszié időkereteit átgondolni. A titkárság tájékoztatott arról, hogy bizonyos frakciók a szakbizottság, illetve a plenáris szavazást szeretnék eltolni. Úgyhogy a az áprilisi törökországi népszavazáson ne lehessen felhasználni a parlament munkáját, ezt legitimnek tartjuk tehát el lehet fogadni a mandátumot a mi végszavazásunk előtt, akkor ugye módosítjuk a módosítható a szavazás dátuma. Azért arra emlékeztetnék, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy a parlament a hangját hallassa ebben a témában, és ezt figyelembe vegyék. Hát azok, akik a halasztást támogatják, azoknak mondom, hogy szerintem, hogyha ezt az időbeosztást megtartjuk, akkor a parlament hallathatja a hangját, tehát az időbeosztást csak akkor változtassuk, hogyha a tanács is változtat, és megvárja a parlament álláspontját. Amíg ez nem biztos, addig szerintem nem tehetjük ki a parlamentet annak a kockázatnak, ami már ugye a múltban is bekövetkezett, és ennek kereskedelmi következményei is vannak, tehát én ezért kérem azt, hogy tartsuk meg a jelenlegi időbeosztásunkat. Hogyha valaki fenntartja a vélem, véleményét, akkor gondolkozzon el azon, hogy a mi szakbizottsági véleményünk hogyan befolyásolja a tanácsot, és hogy ezt fontos megfogalmazni. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, és most az árnyék előadókat kérem. Először a néppárt előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Borelli úrnak. Igen, kiterjedt és következetes profi munkát végzett, ami a modernizáció, a Vámunió modernizálását illeti. Másodszorban az Európai Parlamentben és az Unióban, az Unió egészében Törökország pillanatnyilag nyilvánvaló, hogy igen nagy politikai és gazdasági változásokon megy keresztül. Tudjuk azt is, hogy az, hogy mit tudunk mi hozzá, mit tudtunk hozzáadni azokhoz a kérdésekhez, amelyek az Európai Unió számára fontosak Törökországban, igen, korlátozott volt, több oknál fogva nem fogok erről most beszélni. De látjuk azt is, hogy a modernizáció kérdése, a Vámunió modernizálásáé ebből a szempontból sokkal fontosabb, relevánsabb, hiszen megoldhatja és javíthatja a jelenlegi helyzetet. A kölcsönös kereskedelem és gazdasági kapcsolatok terén is ugyanakkor képes arra, hogy növelje, ha okosan járunk el, a befolyásunkat is, és a hatásunkat mindarra, ami jelenleg Törökországban zajlik. Most úgy gondolom, ez sem elhanyagolható kérdés, hogyha a népszavazásra, az eljövendő tárgyalásokra gondolunk, Ciprus és történelmi egyesítésére, és sok-sok más dologra. Úgyhogy ha a jelentés tervezetet nézem, amelyet Borelli úr kiráválóan előadott, akkor lenne néhány kisebb, de nagyon fontos kiegészítésem, amit javasoltam már javasolhatok most az EPP nevében is, ha megengedik. 5-6 pontból áll. Úgy gondolom először is javítani kell a Törökország elkötelezettségén, a, kés, a vállalásán, hogy modernizálja a vámuniót, másrészt végre kell hajtani a már megállapított kérdéseket Európai Unió és Törökország között. Vannak némi kétségek, adott esetben visszaesések is. Kérdés aztán a KKV-k külön fejezete. Nagyon fontos szempont ezen kívül a, az átláthatósági rendelkezések az erősen szabályozott ágazatokra. A a Vámonió modernizálásának végrehajtását nyomon követő mechanizmusokról is beszélhetnénk, a, az egészségügyi higiénés intézkedésekről, a földrajzi indikációkról végül, de nem utolsó sorban az általános politikai szempontokról, amit a Vámunió modernizálása jelent. Ha ezeket a kérdéseket mind figyelembe vesszük, akkor úgy hiszem, hogy előre fogunk tudni lépni a Vámunió modernizálása terén. Ez tehát frakciónk javaslata. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialistáknak nevében eh, Dante kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Borrello úrnak a munkáért, amit elvégzett. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentéstervezet nagyon jó gondolkodási alapkiinduló pont a Vámunió modernizálásáról, korszerűsítéséről és az új fejezetek megnyitásáról, ugye közbeszerzés, mezőgazdaság, szolgáltatások, és így tovább be fogunk nyújtani több módosító indítványt is, hogy megerősítsünk egy-két részt, de ezekről majd később beszélek. Én szeretnék abból kiindulni, hogy ahogy ugye emlékeztettek is többen erre, a jelenlegi pillanat nem feltétlen a legideálisabb, nagyon kényes időszakot élünk ugye az EU és Törökország közötti kapcsolatokban. A júniusban Beszéltünk ugye az emberi jogsértésekről, az alapvető szabadságjogok megsértéséről, arról, hogy a helyzet fokozatosan romlik, a jogállamiság fokozatosan leépül, és az alkotmányos népszavazás, amely áprilisban lesz majd, ez, ezeknek az eseményeknek a sorába illeszkedik, tehát nem nagyon kedvező ez a az időszak. Na most az, hogy a tanács, mielőtt még a tanács, a parlament a véleményét megfogalmazza, a véleményét mielőtt a tanács mandátumot adna a bizottságnak tárgyalási megbízást, ezzel egyetértünk. Nyilván a tanácsra érdemes nyomást gyakorolni, úgy, hogy késleltessük ezt, tehát, hogy a parlamentnek meg legyen az ideje, a véleményét megfogalmazza, mielőtt még a tanácsot tárgyalási felhatalmazást a bizottságnak megadja. De a, a az országpolitikai, hogy is mondjam, dinamikájában ne ne avatkozzunk be. Én azt kívánom, hogy a tanács remélem, hogy a tanács majd pozitív lesz a e tekintetben, tehát elfogadja a parlament szándékát. Tehát ugye azt várjuk, hogy a, a mi, mi közösségünk alapértékeit Törökország is elfogadja, tehát egy közös értékrendről kell itt beszélni, tehát hogy ezt, ezt kellene, hogy megvalósuljon, hogy ezeket az értékeket megvédjék Törökországban is. Szeretnék részletekre kitérni. Az első az az, hogy a Vámunió létezik, de a létező Vámunió nem működik tökéletesen, tehát lenne haszna annak, hogyha ezt egy kicsit javítanánk, tehát érdemes lenne a török jogszabályokat ugye jobban igazítani az Európai Uniósokhoz, és az integrációt erősíteni. A legutóbbi fejlemények ellenére a kereskedelmi kapcsolatok a két fél között tovább fejlődnek, most már a jogrendszeren sikerült, jogrendszerbeli különbségekkel sikerült túllépni. A Tavaly novemberben kérte ugye a parlament azt, hogy a csatlakozási tárgyalásokat függesszék fel Törökországgal az ismert okok miatt, tehát szerintem e, is fontos, hogy nyitva maradjon egy kommunikációs csatorna, és ezek a tárgyalások egy nagyon fontos ilyen kommunikációs csatornát jelentenek, tehát nem lehet minden hidat felégetni egy olyan országgal, amelyel néhány hónappal ezelőtt kötöttünk megállapodást a migránsok ügyében, és nagyon sok erőforrást is a rendelkezésre, rendelkezésére bocsájtottunk, tehát azt, gondoltam, azt gondolom, hogy geopolitikai szempontból is ezt az aspektust figyelembe kell, hogy vegyük, és azt is figyelembe kell venni, hogy az utóbbi időszakban hogyan közeledett Törökország és Oroszország egymáshoz. A Vámonió korszerűsítését tehát tekintsünk egy, tekintsük egy eszköznek, amelynek a segítségével a stabilitás, demokrácia, a szabadság erősítését próbálhatjuk elérni ebben az országban, és ezzel a céllal kollégáimmal együtt módosítókat fogok majd benyújtani néhány témában. Az első a Vámonió korszerűsítése, illetve a kereskedelmi kapcsolatok kibővítése hasznos eszköz, annak a megakadályozására, hogy tovább romoljanak a kapcsolatok a két fél között oldjuk meg azt, ami nem működik, egy hatékony mechanizmussal, vitarendezési mechanizmussal, és a kereskedelmi kapcsolatokat kezeljük úgy, hogy a legérzékenyebb ágazatok megkapják a szükséges védelmet. Használjunk fel minden eszközt, ami a rendelkezésünkre áll, annak érdekében, hogy Törökországra nyomást gyakoroljunk, tehát hogy az emberi jogokat védje meg, és konkrétan az állampolgárok, illetve a dolgozók jogait védje meg, és hogy legyen egy felfüggesztő klauzula is, ami az alapjogokra vonatkozik, illetve legyen egy fejezet a fenntartható fejlődés kötelező előírásokkal és szankciók beépítésével. Végül pedig a tárgyalások lezárásának az egyik feltétele legyen az, hogy teljes mértékben alkalmazza ezeket a rendelkezéseket minden tagállam, a szemben tehát Ciprus is ide tartozik. Szerintem ennek a jelentésnek a nagy haszna az az, hogy a parlament az álláspontját kifejtheti a tárgyalásokkal kapcsolatban, tehát azt kívánjuk, hogy elgondolkodjon a többi intézmény a mi feltételeinken, a mi véleményünkön. Megköszönöm a kollégáknak, és bízom abban, hogy gyümölcsöző együttműködést fogunk folytatni. Thank you very much, Köszönöm szépen. Most akkor asszonyom öné a szó. Stálbati professzor nevében beszélek. Ő pedig elsősorban kérdéseket szeretne föltenni, remélem, hogy lesz itt, aki válaszol a bizottság részéről. Annak ellenére, hogy az EU kereskedelmi megalapodásnak még nem tagja, az EU külső tarifáit el kell fogadnia. És a harmadik országok általában ugye Törökországgal szemben hátrányos megkülönböztetést szenvednek az ipari termékek behozatala tekintetében. Mit remél a kereskedelmi politikától a bizottság, mennyire lehet Törökországot a kereskedelmi politikába bevonni? Ugye nem lehet hivatalosan, hiszen nem EU tag, ugyanakkor a tagállamok szeretnének intenzívebben kereskedni Törökországgal, hogyan tudná ezt a bizottság figyelembe venni. Megerősíti a bizottság azt, hogy a jelenlegi vitarendezési FTA-eket alkalmazza gyakorlatilag itt is. Ha viszont ez a helyzet, akkor ugyanaz lesz a helyzet, mint Ukrajnával kapcsolatban, hogy megköti a kezét az EU szabályozás számos tagállami kereskedelmi tevékenységnek, vagy sem. Várom a válaszaikat. Köszönöm szépen. Még meghallgatjuk az Aldit, Mari. Köszönöm az előadónak és a többi kollégának is. Sok mindent elmondtak, amit én is akartam, úgyhogy rövid leszek. Látjuk, hogy mennyire bonyolult, nehéz a helyzet Törökországban. A katonai pucs óta különösen emberi jogi kihívások szaporodnak. Ugyanakkor szeretnénk a Vámuniót megújítani, és nem csak Törökország vonatkozásában, hanem a saját érdekünkben is. Ezért fontos, hogy ö, elsősorban a Vámunió megújításával foglalkozzunk, új szolgáltatásokat, új struktúrákat teremtsünk, modernizáljuk azt, mint ahogy a világunk, a gazdaságunk is egyre modernebb. Azt javaslom továbbá, hogy Törökországgal konstruktívan tárgyaljunk, tárgyaljunk, bár erre tényleg nem túl sok alkalom adódik, én magam is nagyon kritikus vagyok, de mégis szomszédaink kulturális, gazdasági, biztonságpolitikai szálak kötnek minket Törökországhoz, úgyhogy a Vámunió kérdéseivel nem lehet nem foglalkozni. Úgyhogy támogatom azt az alapvetést, amit az előadó megfogalmazott, ne késleltessük fölöslegesen ezt a folyamatot tovább. Ugyanakkor ö, figyeljünk oda arra, hogy minden nap számít, minden kis időszakot fel kell használni a konstruktív javaslatokra. A frakcióm támogatja az előadó alapelképzelését. A tárgyalások megkezdése nem ugyanaz, mint a tárgyalások befejezése, úgyhogy megkezdeni nagyon is kell a munkát, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Köszönöm. Most megadom a szót Hermut Scholznak a GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadónkat, Stiriaszt helyettesítem. Megkérte, hogy olvassam föl véleményét, de mielőtt ezt megteszem, lenne az előadóhoz egy kérdésem az elhalasztással kapcsolatban, illetve hát egy megjegyzésem. Én értem az SZSZT frakció kérését, de ha az Európai Parlament befolyásolni akarja ezt a dossziét, akkor azt ö, azt megelőzően kell tennie, míg a kormányok egyezkednek egymással. Úgyhogy nem sok időnk van, én nem halasztanám ezt tovább. A kollégám pedig arra kért meg, hogy akkor olvasom föl azt, amit írt. Köszönöm Borali úrnak a jelentését, erőfeszítéseit és a téma vitelét. Számos tekintetben azonban sajnos nem értek vele egyet. Egy modern EU Törökország vámunióhoz, Törökországnak el kell ismernie az Aki kommunatár kötelezőségét az európai országokra, és tárgyalásokat csak akkor kezdhetünk Törökországgal, ha Törökország teljesíti valamennyi EU tagállammal szemben vállalt eddigi kötelezettségeit. És minden emberi jogi elvárásnak megfelel, az ellenzéki és LGBT csoporthoz tartozó emberek jogait teljesen érvényesíti, és a csoportos szociális jogokat is. Ezek nálunk alapfeltételek bármilyen kereskedelmi tárgyalás elkezdése előtt. A GUE tagjaként nem támogatom a további liberalizációt, a szolgáltatási, mezőgazdasági, közlekedési, tengeri közlekedési és közbeszerzési ágazatokban. A külügyi fellépéseket, külső fellépéseket finom hangolni kell, és össze kell hangolni a kereskedelmi fellépésekkel, és mindig legyen a fő célunk a szegénység csökkentése, a jogállamiság segítése, az elnyomottak támogatása. A mai EU-Törökország kereskedelmi együttműködésről szóló vita elsősorban politikai vita, nem kereskedelmi vita, és kérem a kollégákat és a bizottságot is arra, hogy ezeket az alapelveket vegye figyelembe, mielőtt bármit lép, az alapvető emberi jogok, a jogállamiság alapszabályai betartatása kötelességünk. A, és nagyon szép szimbolikus lépés lenne, hogyha egy bebörtönzött német újságíró Törökország elengedne. Most akkor a zöldekhez fordul, tessék. Köszönöm szépen. Frakción véleménye szerint szükséges az, hogy meghatározzuk, hogy hogyan lehet befolyásolni a drámai helyzetet, a jogállamiság hiányát, a társadalom működését, olyan formában, hogy Törökország is meggyőződjön arról, hogy vissza kell térnie a demokratikus útra. És szükség van arra is, hogy úgy döntsön, hogy közelebb kerüljön az EU-hoz. De hiszünk abban is, hogy a jelenlegi helyzetben Erdoğan elnök nem igazán figyel arra, hogy az EU-nak mi a mondandója ezzel a helyzettel kapcsolatban. Véleményünk szerint a Vámunió modernizálása talán az egyetlen út, hogy pozitív lépések nélkül eh, ne fogadjuk el ezt a rendszert. Az alapvető jogok, a jogállamisághoz való visszatérés, stb. hiányzik. Nagyon szkeptikusak vagyunk, hogy megfelelő-e a Vámunió modernizálásának pillanata-e. Ahogy hallottam, a szavazás elhalasztására eh, ról van szó, úgy gondolom ennek tükrében a módosítók határidejét is el kellene halasztani. Köszönöm szépen az INF e Falang úr. Écoutez, je n'ai pas tout compris. Köszönöm szépen. Hát nem értettem pontosan mindent a vitával kapcsolatban, Törökországról szóló vitával kapcsolatban, de eléggé meglepett engem az, hogy mi történik a plenárison, és mi történik a szakbizottságban. Ugye szavazunk a plenárison arról, hogy fagyasszák be a csatlakozási tárgyalásokat, és akkor közben mit teszünk? Ma feláldozzuk ezt a szabadkereskedelem oltárán és ugye tudjuk, hogy közben ott van Oroszország, Hát nem tudom, hogy miért ez a különböző bánásmód Oroszország, illetve Törökország között. Oroszország sokkal fontosabb partner, mint Törökország. Aztán érdemben mit mondhatnék? Azt, hogy semmit nem fogunk nyerni ezzel a megállapodással. Emlékeztetek arra, hogy Törökország bejelentette, hogy az exportját 60%-kal növeli az EU felé, tehát a török fél nyerni fog, mi pedig veszíteni fogunk ebből ezen, és ez a mezőgazdaságra fog koncentrálódni, például a gyümölcsök és zöldségek esetében Törökországban. Tehát ők lesznek a nyertes fél. Törökország a hamisítás fellegvára, és gondolok én olasz barátainkra is, tehát hogy ezzel a jelenséggel milyen nehéz szembenézni. Nem rejtem véka alá, hogy számomra Törökország nem minősül európainak, és hogy nem érdemes a hátsó kis ajtón beengedni, kereskedelmi ajtón, ezt én elítélem. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Ezzel a szakbizottság képviselőjének adom meg a szót. a mikrofonját kérjük. Köszönöm. Pillanatnyilag tudjuk, hogy sem politikai, sem technikai szinten nem működik a Vámunió, a törökországi helyzet nagyon nehéz. De támogatjuk a Vámunió modernizálását, is. hangsúlyozom, hogy ennek nem szabadkereskedelmi megállapodásá kell válás, válnia, hanem a, a Vámunió modernizálásáról. Fontosak a következők. Az átláthatóság, azaz a, a tárgyalási mandátumot meg kell, nyilvánosságra kell hozni, az Európai Parlament véleményét természetesen figyelembe venni. A szolgáltatások liberalizálásának pozitív lista kezdeményezést kell benyújtani, a közlekedési szolgáltatásokat pedig ki kell venni. A vitarendezéshez pedig szint és államközti megoldást kell kidolgozni. Ez az emberi jogok területe pedig természetesen szintén fontos kérdés. Az emberi jogi záradékokat a megállapodásba be kell venni. Amennyiben az emberi jogok megsértéséről, vagy a véleményszabadság, vagy egyéb alapvető szabadságjog csökkentéséről van szó, akkor fel kell függeszteni a megállapodást. Ha ez a tárgyalások során ezekre a tárgyalások során kerül fel, akkor ugyanúgy a tárgyalásokat fenn eh, felfüggeszteni. Általános kritériumok a tárgyalások megkezdése előtt kell, hogy teljesüljenek. Különösen az emberi jogokra gondolok. A török képviselet, megfigyelő státusz eh, kérdését abszolút elvetjük. Köszönöm. Köszönöm. Mavrides kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy gratulálok Borelli úrnak. Különböző véleményeket kiválóan tudott ebben a nagyon nehéz kérdésben egy kalap alá hozni. Ezt magamnak is el kell ismernem. Elnök úr, kedves kollégák, kolléganők, akkor, amikor a Vámunióról beszélünk, Törökországgal való Vámunióról, hát ez egy hosszú történet. Nagyon sok problémát vetett már fel, úgyhogy rövid leszek, de még ezt megelőzően hagyj jelezzem azt, hogy már most. Már most létezik egy vám megállapodás, akkoriban mindenkivel szemben, a 28 tagállammal szemben, minden tagállam véleményevel szemben történt, került erre sor, de azt magyarázták akkor, hogy csak az európai bocsánat, csak a ciprusi köztársasággal szemben nem hajlandók ezt megtenni, pedig a Ciprus ugyanolyan értékű tagollám, és most megint bizalmat akarunk adni Törökországnak, és a kereskedelmi tárgyalásokat felértékelni a Vámunióval együtt. Ez már a második szemponthoz is elvisz. Nikolaj Tanzsi kollégára utalnék vissza. Kereskedelmi politikai érdekeket kell képviseljünk, de az Európai Unió fő érdeke mégiscsak a jogállamiság és annak betartatása. Kérdezem, mi van akkor, ha az Európai Unió a, hogyan tudja a legjobb garanciát, a legjobb biztosítékot adni, hogyha megállapodunk Törökországgal, hogy Törökország tartja is magát erre. Szerintem a legjobb garancia a meglévő szabályok helyes alkalmazása lenne. És pont ez az a pont, ahol biztos vagyok abban, hogy minden tagállam mindenkori országára vonatkozóan megkövetelné. Az előttem szólók is említették, és száz százalékig elkötelezem magam én is amellett, hogy a jelenlegi emberi jogi körülmények Törökországban egyre romlanak az Erdogan rendszer idején. Egyszerűen a hatalmat akarják a rendszerben biztosítani. Vajon most kellene kezdeményeznünk azt, hogy a török gazdaság és ezzel az Erdoğan rendszer erősödjön? Vagy pedig legalábbis nem maradjunk-e passzívak, és semmit ne tegyünk. Még a következőt hadd mondjam, ha megnézem magamnak a szöveget, az a benyomásom, hogy kereskedelmi kapcsolatokról van szó, de nem, jogi és politikai kérdéseket is érint a szöveg. Például Ciprus, hogy Ciprust a Törökország, és a vámunió alkalmazását Ciprussal szemben, és ez jogi kötelezettsége Törökországnak. Ez most nem politikai mozgástér, és hát hogy lehet akkor egy ilyen jellegű szövegben, hogy szerepelhet az a javaslatok között, hogy Törökország megfigyelő státuszt kapjon? az Európai Uniós intézményekben a jelenlegi feltételek mellett, amiről éppen szóltunk. Úgyhogy egészen egyértelmű számomra, hogy az Európai Unió érdeke az, amit az előtérbe kell helyeznünk, de hogyha akarunk Európai Unióként még jövőt látni magunk előtt, akkor azt kell biztosítsuk, hogy a, az alapvető jogi szabályokat betartsák. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Nézem a képviselőket. A, a szakbizottság részéről nem kíván szót kérni, akkor Garcia Berszév úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy én is köszönetet mondok az előadónak és a képviselőknek, hiszen egy nagyon fontos jelentést tárgyalnak. Köszönöm a megjegyzéseket is. Néhány megjegyzést magam is hozzáfűznék az elhangzottakkal kapcsolatban. Először is legyünk tudatában annak, hogy nagyon fontos kereskedelmi partner Törökország, ez a negyedik legnagyobb exportpiaca az EU-nak. A jelenlegi kereskedelmi és gazdasági kapcsolat aszimmetrikus, és Törökországnak kedvez megnyitottuk a mezőgazdasági piacunkat Törökország előtt, sokkal nagyobb mértékben, mint ők mielőttünk. Nyitott beszerzési rendszer van számukra, innen fordítva nem. Nagyon sok korlátozás van szolgáltatásokra Törökországban, amelyeket az EU-ban nem alkalmazunk. Tehát gazdasági szempontból a tárgyalásokra már nagyon erős, offenzív érdekekkel megyünk, és a célunk az, hogy azt biztosítsuk, hogy Törökország sokkal nagyobb mértékben nyit az Európai Unió felé, mint jelenleg. Második dolog, ne felejtsük el, hogy a Vámunió, amelyet 95-ben kötöttek, nagyon régen került aláírása, és nem igazán jelenleg az Európai Unió jelenlegi felfogásának arra vonatkozóan, hogy mit kezeljünk egy modern kereskedelmi kapcsolatrendszerben. Úgyhogy a Vámunió terén nincsen kötelezettségvállalásunk a fejlődés iránt, vagy a jelenlegi ankarai megállapodásokban sem, az emberi jogokra vonatkozóan semmi. Nincsenek erős szabályok a KKV-kra vonatkozóan, az SPS-re, a szabályozói koherenciára, és ezekkel a tárgyalásokkal remek lehetőséget kapnánk arra, hogy modernizáljuk Törökországgal a kereskedelmi kapcsolatunkat, és a célnak megfelelőbbé, az Európai Unió által védett értékeknek megfelelőbbé alakítsuk. Természetesen probléma, hogy nem működött megfelelően a Vámunió, egyebek, egyébek köz miatt azért sem, mert nem volt hatékony vitarendezési mechanizmus. Tehát az egyik legfontosabb cél, amit el akarunk érni a tárgyalások során, az az, hogy hatékony és modern vitarendezési mechanizmust vegyünk be. Olyat, amelynek az összetételével, az összetételét a tárgyalások során határoznánk meg, természetesen az ukrán modellt is figyelembe vennénk. Tehát a szabályozói kiigazítás kérdéseit is talán figyelembe kéne venni, de ne felejtsük el, hogy az Európai Uniós vitarendezési modell hogyan működik. Egy picit talán korai még ilyen részletekről beszélni arra vonatkozóan, hogy a kötelező vitarendezési mechanizmus milyen legyen. De világos az is, hogy ha sikeresek akarunk lenni a tárgyalások során Törökországgal, akkor meg kell találjuk annak a módját, hogy hogyan reagáljunk azokra az észrevételekre, amelyek például a szabadkereskedelmi tárgyalásokról tárgyalnak az EU-val, és nem tárgyalnak Törökországgal. Erre Például kreatív választ kell tudjunk találni, ami a török és fenntartásokat feloldja. De mindig tiszteletbe kell tartsuk az Európai Unió kereskedelmi politikájának függetlenségét. Törökország nem tagállam, ezért nem játszhat ugyanolyan szerepet, mint a tagállamok a kereskedelmi politika alakításánál. És az, hogy hogy a harmadik dolog, hogy hogyan határozzuk meg ezeknek a kérdéseknek a szerepét, azt is majd a tárgyalások során kell meghatározni. Természetesen aggaszt minket a politikai kontextus. Úgy gondoljuk, hogy a kötelezettségvállalás az jobb stratégia, mint a kívülmaradás. De a kötelezettségvállalás, a részvétel nagy, er, elég teljes mértékben erősen mind az Európai Unió gazdasági és politikai érdekeinek védelmét jelenti. Majd meglátja, hogy az Európai Bizottság mandátumában egyértelmű utalás van az emberi jogokra, a kereskedelemre és fenntartható fejlődésre, a diszkriminációmentesség elvére a tagállamok között. Tehát várjuk a bizottsággal, szakbizottságukkal a tárgyalás, reméljük az Európai Parlament állásfoglalása egyértelmű jelzés lesz az Európai Unió érdekeiről a tárgyalások keretében. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, köszönöm. És akkor az előadónak adom vissza a szót a vita összefoglalására. Sí, grazie. Molto, molto brevemente. Igen, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Először is megköszönöm minden kollégának a felvetéseket, jegyeztem mindent, és úgy gondolom, hogy nagyon jól fogunk együttműködni a módosítókkal kapcsolatban. Néhány apró dolog. Volt egy-két téma, amely szerepelt ugye a jelentés amelyet szerettünk volna szerepeltetni a jelentés tervezetben, de aztán idő és méretbeli korlátok miatt kikeret, kikerült belőle. Aztán a kereskedelmi kapcsolatok. Hát Európa szinte az egész világgal kereskedik, úgyhogy eh, lehetetlen tulajdonképpen Törökországgal nem kereskedni ami a személyes véleményemet illeti, hát nincs semmi probléma az sem, hogy Oroszországgal kereskedjünk, tehát én a szankciókat is elfogadnám, a szankciók megszüntetését is elfogadnám, de ez nem tőlem függ. Az biztos, hogy a tanács válasza mindenképpen szükséges. Tudom, hogy a levelet ugye már elküldte elnök úr a tanács felé, de még nem kaptunk erre választ remélhetőleg a következő szakbizottsági ülésen meg tudunk nyugtatni mindenkit, hogy nyugodtan tolhatjuk el az eszmecserét, mert a tanács elfogadja a kérésünket. Uh, this, uh, Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát erről a napirendi pontról, tehát most így a jelenlegi állapotokat tudjuk. Az időbeosztás a módosítók benyújtásának határideje március 1 -e, 12 óra tehát a nyolcadik napi rendi pont tárgyalását ezzel most befejeztük, és a kilencedik napi rendi pont a koordinátorok ülése, ez viszont zárt ülés, és természetesen a program szerint 35 perc múlva kezdődik, tehát ez azt jelenti, hogy 5 óra 30 perckor 30 perckor kezdődik a koordinátorok ülése, mindenkinek megköszönöm a részvételt, és addig kávészünet.